All on holidays. Anna, Anna. is coming. Ah, she's coming. Yeah. Was surprised. When? Okay. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, kollégák, üdvözlöm Önöket! Nagy öröm számomra, hogy a főképviselő asszony, aki a kül- és biztonsági politikát is főképviseli, ma meglátogatott minket, és a külügyi tanács elnökeként is jelen van most körünkben, úgyhogy a külügyi tanács üléséről fog főleg nekünk beszámolni. Hetedik alkalommal jelent meg bizottságunk előtt Astonasszony, asszony, és ö, sokszor helyettesítetnie kellett magát, de a külügyi szolgálatnak megírtuk azt a levelet, amelyben a rendszeres állandó kapcsolattartás igényével fordultunk a külügyi szolgálathoz, és miközben hát tudjuk, hogy ennek nagyon sok útja van, és nagyon sok bokros teendője van, de örülnénk egy még sűrűbb találkozásnak. Ugye Szíria tölti ki most a külügyi fórumok napirendjének prioritásos helyeit, aztán általában a közölkelet, az afganisztáni kivonulás kérdése, a keleti szomszédság, a Balkán, Nyugat-Balkán helyzet, Szíria és Koszovó esetleges kapcsolata, kapcsolatba hozzák őket. Örülnék tehát, hogyha ezekről a témákról, Koszovóról különösen, amit előre hoztak önök is, tájékoztatna minket, hogy a török és egyéb csatlakozási tárgyalások kapcsán a bölcs döntéseket tudjuk meghozni. Az is érdekel minket, hogy Törökországban ön hogyan látja, hogyan alakul a helyzet. Ugye megnyitottunk egy újabb fejezetet, de a tárgyalások ö, ö, tovább vitele attól függ, hogy a török fél mit lép. Egyiptomi útja is érdekelne minket tehát nem akarjuk megmondani önnek, hogy mi legyen a prioritás a beszámolójában, ugye a számvevőszéki beszámolóról is lehetne beszélni, meg arról is, hogy az egyiptomi civil szervezetek milyen körülmények között működnek. Itt van korábbi elnökünk Pöttering elnök úr, aki az Konrad Adenauer Stiftung alapítvány elnöke is, aki közvetlen kapcsolatban áll a politikai elítéltel, aki egy, egy egyiptomi civil szervezet vezetője volt, és börtönbe vetették, tehát sok-sok szomorú és izgalmas kérdés foglalkoztat minket. Ma délelőtt tudtam meg egyébként, hogy Kairóban szombaton várhatóan tömeges tüntetés lesz, akkora, amely még soha nem volt Egyiptomban. Állítólag milliós felvonulás lesz, 12 millió aláírás gyűjtöttek be a jelenlegi elnökkel szemben, aki viszont meglehetősen erőszakosan védelmezi a hatalmát. Úgyhogy a régió stabilitásra nagyon sok kérdést tett föl. Főképviselő asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy éppen Helga Schmidt volt itt ebben a székben előttem, aki beszámolt önöknek az iráni helyzetről. Az egyébként váratlan győzelme, Rahani váratlan győzelme utáni helyzetről. Itt folytatnám Eznek talán lesz pozitív hatása az Iránnal folytatandó kapcsolatokra és a világ egészére, ahogy Helga Schmidt is elmondta önöknek. Az EU e plusz 3 plusz 3 most belső egyeztetést tart, hogy a következő várhatóan augusztusi egyeztetésen milyen stratégiát képviseljünk. A külügyi tanácsról szeretnék beszámolni, annak a következtetéseiről, a viták érdemi kérdéseiről, és persze nyilván kész vagyok bármilyen kérdést megválaszolném ezzel kapcsolatos. De kezdem akkor Törökországgal. A legutóbbi plenárisról is az volt a benyomásom, hogy az Európai Parlament nagyon érdeklődik a török helyzet iránt, az iránt, hogy a békés tüntetőkre rendőrség hogyan csapott le. Mi azt képviseltük, hogy ki kell vizsgálni ez ügyet, és a felelősöket meg kell büntetni. Ugyanakkor akkor tudunk csak Törökországra hatást gyakorolni, hogyha folyamatosan megmarad a kapcsolatunk. Én a külügyminiszterrel gyakran egyeztetek, sőt Brunájban ezen a hétvégén is találkozom vele. Azt javasoltuk, hogy az EU-török párbeszéd folytatódjék, már csak amiatt is, hogy a civil társadalom képviselőivel ne kelljen elvágnunk a szálakat, és abban a reményben javasoljuk ezt, hogy Törökországgal vissza lehet állítani a normális hangvételt, óriási potenciál van mindkét félben a másik számára, emberi jogi, demokrácia ügyi kérdésekben számunkra nagyon fontos, hogy mi történik Törökországban, és csak így tudunk hatni a törökökre. A külügyi tanács, az általános ügyek tanácsa, ezért megnyitotta a 22-es fejezetet, és a bizottság éves jelentése után össze fog ülni egy kormányközi konferencia. Ez szerintem értelmes megoldás, mert a folyamat lendületét nem állítja le, de mégis tekintettel van a legutóbbi fejleményekre. A külügyi tanács a keleti partnerségről megtartandó Vilniuszi csúcs találkozóra készült, Folyamatosan ö, egyeztetünk persze keleti partnereinkkel, mivel azonban most sús találkozó lesz, és ott lesz valamennyi külügyi miniszter július 22-én Vilniusban, ezért az volt a célunk, hogy a Vilniuszi találkozót úgy szervezzük meg, hogy keleti partnereinknek megmutassuk, hogy fontosak számunkra, bevonjuk őket korán, a folyamatokba, és a, ezáltal persze az ő felelősségüket is éreztetjük velük. És ezáltal a különböző elvárásokat is közelebb lehet hozni egymáshoz. A külügyi tanács azon is gondolkodott, hogy Vilnius után milyen stratégiát kövessen. Ambíciózusak akarunk maradni. A Vilnius utáni világrendre gyakorolt hatásunkban. Komoly szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytatunk Moldovával, Grúziával, és gondolom, hogy nem kell önöket arra emlékeztetnem, hogy Ukrajnával is ez lenne a helyzet, hogyha lépne Ukrajna az elvárásaink irányába. Egyelőre várakozó állásponton vagyunk. A múlt decemberi tanács következtetéseiben foglaltakat várjuk el Ukrajnától. Aggasztó a szelektív igazságszolgáltatás Ukrajnában, tehát miközben nyitottak maradunk, világosak az elvárásaink is. Folytatjuk a tárgyalásokat Fehér Oroszországgal is, a civil társadalom helyzetbehozása érdekében, és más kérdések napirenden tartás érdekében, amelyek majd Gyűlésből is elhangzanak. A klímaváltozásról is szó volt. Én vezettem be ezt a témát. Ezek ugye horizontális, globális témák, az energiával együtt a klímaváltozás is ilyen és Kani Hedegárdot is felkértem, hogy legyen ott ezen a találkozón. Mert fontos számunkra az, hogy a klímaváltozás ügye harmadik országokkal folytatott tárgyalásaink során nem csak a, én ott vagyok, meg a delegáció vezetők, hanem bármely miniszterünk egy ilyen országban, hogy ezt a kérdést fölvesse. Kína, USA, Oroszország, India, nagyon fontos kibocsátók és partnerek ilyen szempontból. Az általános külpolitika részévé akarjuk tenni a klímaváltozás elleni küzdelmet. Legalább száz olyan ország van a Földön, ahol ember okozta katasztrófák folyamatosan pusztítanak, és képtelenek ezekkel szemben fellépni, többek között ezekkel szemben is, mert nincsen megfelelő intézményrendszere a környezetvédelemnek, katasztrófa védelemnek. A 2015-es ENSZ konferenciára is gondolva tanácskoztunk, ez Párizsban lesz, alig több mint egy évünk van arra, hogy erre felkészüljünk valamennyi miniszter véleménye az, hogy, hogy ezt a véleményt kell ott is majd képviselni. Foglalkoztunk a közel-keleti béke folyamattal, júliusban is. Visszatérünk erre a témára, és megvizsgáljuk, hogy történt-e ellépés. Kerry főtitkár hatalmas munkát végez ennek érdekében megerősítettük a két állami megoldás melletti elkötelezettségünket, és támogatjuk a jelenleg erre irányuló törekvéseket. A tanácsülésen elmondtam, hogy gyakorlatilag folyamatos kapcsolatban állok Keri külügyminiszterrel és tímjével, és támogatjuk őt ebben az erőfeszítésében. Egyébként, ha ő idejött volna ma, akkor azt mondaná el nekünk, hogy ők viszont ránk számítanak politikai és gazdasági értelemben is a térség megbékítésében. Jeruzsálemben találkoztam múlt héten, Ab és Abbas elnökkel is találkoztam, Netanyahu elnök mellett, és negyedik utamat vettem részt a gázai övezetben, és a menekülti helyzetet, menekültügyi helyzetet közelről szemügyre vettem. Nem csak Szíriában súlyos a helyzet menekültügyi témában, hanem a gázai övezetben is. Főleg az ottani gyerekek sorsa nagyon aggasztó, mert sporadikus, hiányos az oktatási struktúra. Júliusban tehát erre vissza kívánok térni az akkori külügyi tanácson, és az elhangzott komoly ígéreteket megpróbáljuk valósággá átültetni. Rasmussen úrral a NATO főtitkárával ebédeltünk, a külügyi tanács szünetében. Én rendszeresen egyeztetek nyilván a NATO tisztviselőkkel is, rendszeres közös egyeztetéseink vannak különböző témák kapcsán. Most Rasmussen úrral elsősorban Afganisztán kérdését tekintettük át. Arra emlékeztette a külügyminisztereket, hogy infrastruktúrális és biztonsági értelemben sok ö, dolog történt Afganisztánban, sok pozitívum, és ő is fontosnak tartja, hogy elmélyítsük az együttműködést. Át kell adni ugyanis a katonai vezetésnek a hatalmat a civil vezetők számára. 350 ezer katonáról van szó jelenleg még. A 2014 utáni NATO fellépés Afganisztánban már kizárólag képzési programokból fog állni, és most építik ki azt az öt képzési központot, ahol ezek a tanfolyamok zajlanak majd. Ezekben a NATO fellépésekben valamennyi NATO és egy EU tag is részt vehet is, hát várják is, hogy részt vegyünk. Tehát hosszú távú elkötelezettségre van szükség. A regionális együttműködés le kell helyezni a hangsúlyt. Közép-Ázsiáról is szó volt a külügyi tanácson, ezen belül az afganisztáni stratégiánk, illetve általában a közép-ázsiai országokkal folytatott biztonságpolitikai párbeszéd, amelynek Afganisztán persze csak egy része, fontos fejezete, de sok egyéb téma is szerepel itt. Pibax biztost is meghívtuk a tanácskozásra, mert együtt szeretnénk gondolkodni Afganisztán jövőjén, és amikor a fejlesztési miniszterek ülésén elnököltem, akkor ott is beszéltünk erről, és a két szál remélhetőleg összeér, annak érdekében 2014 után az EU hosszú távú felelősségvállalással tudjon ott részt venni a folyamatokban. Folyamatról van szó, nem váltásról, de 2014 után más világ lesz. Voltak sikereink eddig is, de hogy önök is tudják, a legfrissebb hírekből bőven van még tennivaló ö, többek között a jövő évi választások előkészítése kapcsán. A déli partnerség országairól is beszéltünk, a külügyi biztos anyaga alapján nem kell gondolom, hogy önöket emlékeztessem arra, hogy mekkora az a kihívás, amely Észak-Afrika országáiban ö, mutatkozik, az EU számára is, de ö, főleg az EU számára. Ez kidomborodott a az eszmecsere során is, és miközben leszögeztük, hogy vannak eredmények, továbbra is szoros együttműködésre van szükség közöttünk és ezekkel az országokkal is. A civil társadalom még ö, egyértelműbb támogatására, például arra, hogy a nők jobban részt vessenek a választásokon és a közéletben és az intézményekben, egyes országokban a civil szerveződéseknek semmilyen hagyománya, múltja nincs, tehát ezek még nagyon gyengécske demokráciák, amelyek könnyen letérhetnek a helyes útról. Szíria persze a legfontosabb téma, ezért kérek, térek rá utoljára. A Genf 2 folyamat részeként Pievi Monton úr, aki itt mellettem ül, találkozott Bahimi úrral Egyiptomban, és napi szinten döntünk arról, hogy hogyan lehetne összehívni egy békeltető fórumot, illetve arról tárgyalunk, hogy mi történhet az Assad rezsim után közben hatalmas humanitárius problémákat kell megoldani. Jordániában is, Libanonban is meglátogattam menekültáborokat, óriási a támogatási szükséglet. A bizottság alelnökével leültünk, és abban döntöttünk, hogy további 400 millió eurót biztosítunk a humanitárius segítségnyújtásra a következő időszakban, de ez még mindig nem lesz elég. Itt nemzetek újjáépítése zajlik, ugye Szíriáról beszélek, és ehhez nem csak pénzre és nem ennyi pénzre van szükség. Komplett intézményépítésre, struktúraváltásra. Áttekintettük a Belgrád-Pristina közti párbeszéd előrehaladását is, és Örülök annak, hogy a miniszterelnökök, mindkét miniszterelnök nagyon nyitott az együttműködésre. Több mint száz órát tárgyaltam már velük összesen, és 50 ö, tárgyaló szakember van, akik, akik négy héten át a, a külügyi szolgálat irodáiban dolgoztak, dolgoznak a Szerbia és Koszovó közti ö, visszafordíthatatlan békekötés és együttműködés kidolgozásán. Ugye itt nagyon sok mindent újra kell teremteni a határ átlépés, a vámkezelés kérdése mellett. Ö, ö, most a koszovói ö, vezetők Belgrádban jártak, ö, szabadon, sőt, hát fogadták őket ö, hivatalosan, a delegációinknál pedig tipikusan foglalkoztatunk olyan embereket, akik próbálják ezeket a kapcsolatokat minden szinten erősíteni, de a miniszterelnökök kapcsolatban vannak egymással, ez nagyon nagy örömhír. Már 12-szer találkoztak, sőt New Yorkban háromszor, és Ausztriában ö, közös látogatást tettünk, illetve hát az osztrák fél hívott meg, hogy ott tárgyaljunk egymással. Tehát a folyamat már megfordíthatatlan, de ezeket a folyamatokat írásban kell rögzíteni, és pont a holnapi nap is nagyon fontos lesz ilyen szempontból, hogy az a kidolgozott anyagok alapján megállapodás születhessen. Köszönöm Önöknek is a támogatást. De elsősorban a két fél hatalmas munkája, az, ami dicséretet érdemel, mi csak segítettük őket. Tehát nagyszerű, hogy meg tudnak úgy tűnik egyezni. Persze még nagyon sok tennivaló van, július 8-án újabb ülés lesz. Én addig nem nyughatok, míg teljesen le nem zárul a folyamat, de szerencsére mindenki akarja most azt. És ha az Európai Parlament is tudja ezt támogatni, akkor támogassa, üdvözöljük ezt és persze mindkét fél ugyancsak. Ez számukra is történelmi ö, időszak, de az egész régió számára is. Tehát továbbra is folyamatosan támogatjuk a bilaterális kapcsolattartást, és remélem, hogy az Európai Tanács holnapi ülésén ezt véglegesíti. Köszönöm szépen. A kollega úrnak adom át a szót, hogy részletekről tájékoztassa önöket a külügyi tanács ülését. A lot of speakers. Köszönöm szépen, sok jelentkeztek szóra. Azt mondanám, hogy a koordinátorok kapjanak két és fél percet, és a többiek pedig egy percet. Ha ez így jó lesz, akkor azt hiszem be is tudjuk fejezni az ülés időben. És főképviselő asszony pedig szépen tud válaszolni. Salafranca úr. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen főképviselő asszonynak, hogy megjelent itt a körünkben. Mielőtt elemezném a külügyek tanácsát és annak eredményeit, hadd mondjak, e, mondjam el, hogy Lewandowski úr által említett 2014-re vonatkozó költségvetési adatok mennyire aggasztanak minket a külügyre, 12,5%-kal kevesebb jut majd. Ez lesz az új MFF első éve, és remélem, mint a szakbizottság költségvetési jelentéstevője, hogy ez gondot jelent, egy, nem egyetértenek az árnyéklentéstevők, a szakbizottság elnökének már továbbítottam a aggájaimat, és remélem, hogy a hét végéig a e, Európai Tanács erre a kérdésre valamilyen féle, e, valamiféle megoldást talál. Említett, hogy konkrétan milyen kérdések merültek fel a külügyek tanácsán, közel-keletről is volt szó. John Kerry, külügyminiszter úr az ötödik látogatását kezdi meg, ma Jeruzsálembe látogat, miniszterelnökkel találkozik, és aztán Jordániába utazik, ahol a palesztin hatóság elnökével egyezte. Szerintem úgy tűnik, hogy nem volt túlságosan sok újdonság a külügyek tanácsán, az usa továbbra is támogatják. Ön hogy látja az USA beli terv életképességét, az EU vajon mennyire tudja támogatnia az Egyesült Államokat ebben. Második kérdésem Szíriára vonatkozik. Mindannyian abban reménykedünk, hogy Genf 2-t mi hamarabb megrendezzük, nem valószínű, hogy szeptember előtt erre sor kerül. Már százezer halottja van a szíriai konfliktusnak. Minél később kerül sor a, so a csúcsra, annál több lesz a halott. Ön hogyan vélekedik erről? Helga Schmidt asszony az imént járt itt. Iránról egyeztettünk. Ön szerint az irániaknak részt kell venni ezekben a párbeszédekben? A tanács hogyan vélekedik erről? A Hezbollahot fölvesszük-e a terrorista szervezetek listájára? Aztán kérdezem, hogy a választásokkal kapcsolatban mint meg, választási megfelelő, milyen tapasztalatai vannak. Köszönöm szépen, Gomes asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önt, Eston asszony. Meghallgattam a véleményét a, az MFF-ről illetve meghallgattam Franka úr, is, úr véleményét is erről, nekem is komoly agályaim vannak. Az első kérdésem Izraelhez kapcsolódik. A külügyek tanácsa nem fogadott el következtetést a közel-keleti béke folyamatról. Az izrael és az európai sajtó szerint ön állítólag nem mondta azt, hogy lesz egy kritikus elit, hogy Európa kritikusan elítéli a legújabb telepesek tevékenységét. Ugye Izrael és Netanyahu nagyon élénken lobbizott ön, önnél. Kérem, biztosítsen minket arról, hogy ez nem igaz. Remélem, hogy nem igaz. Még egy kérdés a közel-keleti béke folyamattal kapcsolatban miért vagyunk ilyen csöndesek? Nemrégiben nyilatkozatot tett Kerry miniszter úr javaslatáról. Tudjuk, hogy Kerry urat támogatja, de milyen a helyzet az EU-s állásponttal? Az EU-nak mindig is van álláspontja. Nem lehet csupán az amerikaiakat támogatni. Igazi együttműködésre lenne szükség, az sokkal hatékonyabb lenne. Szíria. Tegnap volt egy szeminárium, sok szíriait is meghívtunk rá, különféle háttérrel. Ami háborút illeti, az egyik leg az egyik legharciasabb fél, konfliktusban részvevő fél, Irán, és az a kérdés, hogy milyen fórumon lehet Iránnal egyáltalán egyeztetni. Irán Afganisztán szempontjából is fontos, nem tudom, hogy a Genf 2 alkalmával, hogy hogyan lehet Iránnal egyeztetni. Aztán Oroszország is fontos partnerünk. Sarolnak minket. Kétségbe vannak minket. Nyugat-Szahar az utolsó témám. A frakcióm múlt hét végén a Nyugat-Szaharában látogatott el. Lajun és Rabat voltak a céljaink. Nem lett volna lehetőség erre a, erre a látogatásra, hogyha nem, lett, nem lettek volna demokratikus reformok Marokkóban. De, font, de az ottaniak önrendelkezésre vágynak, Algériában szintén erre lenne szükség. Szerintem ott is komoly szerepe lehet az Európai Uniónak abban, hogy, bék, hogy békés megoldást találjunk. Az EU-s tagállamok egy ENSZ biztonsági tanács mandátumot blokkoltak. Köszönöm szépen, szakítja félbe az elnök. Világos volt a kérdés. Kacsin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Eston az ALDE frakció nevében szeretnék önnek gratulálni, hiszen a szír konfliktus kérdésében nagyon kiegyensúlyozott álláspontot foglal el. Több tízezer emberi élet veszett már el, és úgy, úgy tűnik, hogy egyfajta szekta konfliktussá és erőszak konfliktussá eszkalálódott ez a, ez a háború. A legszörnyűbb atrocitások való, általában nyári nyáron történtnek, hiszen arra gondolnak, hogy ekkor senki, nem dolgozik. Például 8 évvel ezelőtt is erre volt példa, több mint 1 millió szíriai, szír menekült van, a gyerekek életüket vesztik ezekben a táborokban, nincsenek gyógyszerek. A, a különböző, ö, az különböző mérsékelt erők a diktatúra ellen veszik fel a harcot. Kérdésem, hogy hogyan szeretné ezt a rendkívül sürgős problémát megoldani. Következő témám Törökország. Ördogan úr autoriter válaszát el kell ítélnünk, hiszen a békés tüntetőket lépett fel, de nagyon fontos az is, hogy normalizáljuk a csatlakozási tárgyalásokat, tudatosítsuk azt a török polgárokban, hogy az EU a demokráciát támogatja, a nyílt társadalmokat, nem szabad stratégiai szövetségünkkel való kapcsolatukat elmérgesíteni. Kérdésem, hogy önnek és Füle biztos úrnak mi a stratégia Törökországgal kapcsolatban a legutóbbi események kapcsán? Szerbiának én vagyok jelentéstevője, gratulálok, hogy a Belgrád-Pristina párbeszédben ilyen jól közvetített, kiváló munkát végzett. Politikai bátorságot és előrelátást mutattak az érintett felek, az érintett országok miniszterelnökei, és remélem, hogy mi hamarabb elkezdi a, megkezdi a tár, csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. Nem tudom, hogy kommunikáció infrastruktúra területén van-e valami előrelépés, az ezzel foglalkozó személy sokat tesz ezért, de jó lenne, hogyha mi hamarabb tenne erről néhány pozitív megjegyzést. Köszönöm. Yes, thank you, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm ön, önöket, Estön asszony és Vima úr, a mai ülésünkön. Két dologra térnék ki, először is széria. Úgy gondolom, jó hír, hogy végre van egy koncepciónk ennek kapcsán. Mit tehetünk azért, hogy a Genfi konferencia valóban létrejöjjön, úgy gondolom kulcsfontosságú lesz eh, Katar ebben a kérdésben, és nagyon fontos eldöntenünk azt, hogy mi a magunk részéről milyen, eh, mivel ülünk, hogyan ülünk a tárgyalóasztalhoz. Továbbá, másodszorban, eh, mit tudunk tenni Szíriában a felszabadított területeken a humanitárius segítségnyújtáson túl? Északon és a kurd területeken többet kell tennünk, lehetővé kell tennünk a normális mindennapi életet, és nem csak a humanitárius segítségnyújtás révén. Nekünk egy valakink, egy személy van ott képviselőként, az USA-nak 50 személy, de ez még nem elegendő. Ami ami Egyiptomot illeti, Azt látjuk, hogy Mursi a legfőbb, azt láttuk, hogy a legfőbb ifjúsági vezetőket letartóztatta, üldözte, ez nem igazán volt egy okos húzása részéről. Egyfajta önkényességet látunk az országban, és ezért a fiatalok újra az utcára vonulnak, mondván, hogy újabb forradalomra van szükség. Tartok tőle, hogy ott újra erőszakos eseményekre kerül majd sor, a tüntetők kifejezetten kérték, hogy senki ne folyamodjon erőszakhoz, de tartanak tőle, hogy különböző fegyveres erők mégis fellépnek velük szemben. A kérdés az, hogy az Európai Unió jelen tud-e lenni, monitorozni tudja-e az ottani eseményeket, nehogy aztán végül a fiatalokat tegyék felelőssé az erőszakért, amelynek nem is ők a forrásai és szeretném, hogy világosát tegye Morsi felé azt, hogy le kell állnia az önkényes um, igazságszolgáltatással, elfogadhatatlan, amit tesz, és uh, jele, jelét kell adnia annak, hogy valóban együttműködik uh, az ellenzékkel. Nem beszélhetünk a uh, nemzeti egységkormányról, már régóta követelünk ilyet, és még mindig nem valósult ez meg, köszönöm. Elnök úr, tisztelt Ashton bárónő. Először is gratulálnék önnek a történelmi jelentőségű áttöréshez a Pristina-Belgrád párbeszédben, és ha közel-keleten is el tudna élni ilyen sikereket, akkor az fantasztikus lenne. Különös tekintettel az arab béke folyamatra. És ami Vilnius illeti, Örményországról is beszélt többek között, vannak azonban aggályok, hogy Ukrajna esetében nem születik meg a szükséges megállapodás. Mi lenne ennek a következménye? Továbbá az szia is beszélt, és a brunai csúcsról. Foglalkozom ezzel a témával is. Tajván most nagyon nagy nyomás alá került a Fülöp-szigeteki konfliktus miatt, Talván, talvánról azonban az eszér nem feledkezett meg továbbra sem, sok állam bilaterális megállapodást szeretne kötni Tajvánnal. Jó lenne, hogyha Tajván és az EU között is megerősödnének a kereskedelmi kapcsolatok, így Tajvánnak már nem csak Kínával kellene kereskednie, amelytől egyre inkább függ gazdaságilag. Ami Egyiptomt illeti, a szembevőszék nemrégiben egy igen bíráló hangvételű jelentést készített arról, hogy az EU pénzeket elpazarolják ott helyben, kommentálná ezt. Ami Szíriát és Genfet életi ismét, én azt látom, hogy a vesztésre állnak a felkelők, Igen, csak nagyok a kételjeim a vonatkozásban, hogy mennyire lesz majd együttműködő az elnök ezt követően. Továbbá, ami iránt illeti, azt hallom, hogy Németországban a Hezbollah számára pénzeket gyűjtenek. Erről mit gondol? Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Ezt a sokféle és átfogó és részletes kérdés mindegyikkel megpróbálok egyenként foglalkozni. Franco úrnak először is. A 12,5 százalékos arány az azt mutatja, hogy megváltoztattuk a hozzáállásunkat a, a fejlesztési politikához. Egyes országok időközben gazdagabbá váltak, és már nem szorulnak a mi fejlesztési támogatásunkra, de erről persze viták vannak, meg különböző erőforrások hozzáférhetőségéről minden esetre ez elkezdődött ez a fajta gondolkodás. 13. alkalommal jártam a közel-keleten. Én, amikor a negyedik utamról beszéltem, akkor csak Gázát értettem ez alatt. Nem tudom a választ a kérdésére, ez a válaszom, mert nagyon sok tényezős a probléma. Például nagyon fontos, hogy az amerikaiak mire lesznek képesek, tudják mindkét felet arra ösztönözni, hogy egymással tárgyalást kezdjenek. És persze az EU-nak is fontos szerep jut, politikai értelemben is, politikailag egyértelmű, hogy mit akarunk, gazdaságilag is, mert mi vagyunk a legnagyobb támogatói világszerte a palesztinoknak, még mindig, így is és persze lehet ezt növelni, fejleszteni ezt a támogatást, de ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon, ahhoz például egy sokkal nyíltabb kereskedelmi kapcsolatra is szükség lenne Cisziordánia és a gázai övezet között, és ezzel a régióval a mi részünkről. Ami Genfet illetve bár a Sebában találkoztam a helyi képviselőkkel és Szíriáról is tárgyaltunk, hogy Iránban most milyen lesz az új kormány, ezt valóban nem lehet még jól tudni. Egyesek számára ez nem elegendő, mások azt mondják, hogy ez egy fontos pozitív lépés, ami most történt, és erre építeni kell. A valóság az, hogy ki kell várnunk egy kicsit, meg kell látnunk, hogy kivel tudunk jól tárgyalni, együttműködik-e ez a, a, a kormány valamelyes legalább bizonyos kérdésekben az ellenzékével, és mennyire gondolják komolyan azt, amit mondanak, és kitámogatja őket ebben, és mennyire. Ez tehát egy sok tényezős játszma még mindig, ez is, de egy nagyon fontos játszma. Nagyon sok nemzet neve és csoport neve felmerül, és sok helyről halljuk azt, hogy itt talán valódi fejlemények is várhatók. Ami a Hezbollah, egy Hezbollah többek által felvetett ügyét illeti. Én magam is állandóan felvetem az ügyet a külügyi tanácsban, a munkacsoportokban, de itt ugye egyhangú döntésre lenne szükség, és a tagállamok nem egységesek ebben. Abban egységesek, hogy gondok vannak, de amikor Libanonról konkrétan beszélünk, és arról, hogy a Hezbollah státuszának milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek, na e tekintetben nagyon eltérőek a vélemények. De a munkacsoporti munka zajlik. Reméljük, hogy eredményre vezet. Egyébként a határ, az izraeli-libanoni határon harcoló csapatokat is megkívánom látogatni, vagy hát egymáshoz szemben álló csapatokat. Talán ez a látogatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy legalább hitelesnek látszon az EU erőfeszítése a megbékélés érdekében. Ami az egyiptomi és szombati demonstrációt illeti, amikor múlt héten eljöttem Egyiptomból, akkor nem jó érzések voltak bennem. Találkoztam a kormányjal, találkoztam az ellenzék képviselőjével, az, el, az elnök csapatával, hosszú-hosszú üléseket folytattunk, és aggódom. Aggódom, mert ugye mind, mi elmondjuk ezerszer, hogy békés tüntetést szeretnénk, és nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy békés legyen a, a tüntetés. Nem biztos, hogy ez sikerül majd garantálni. És sok aggódó hangot hallunk, amint közeledik a dátum, és én is elmondtam, amikor ott voltam, hogy amikor megoldásokat keresünk, akkor ugye a demokrácia az nem csak a választásokról szól, hanem mindenről, ami utána van. A demokratikus működésről. Ahhoz intézményekre van szükség. Az embereknek érezni kellene, hogy valami történik az érdekükben, az ő hangjukat is meghallgatja valaki. A civil társadalom kezdeményezései nem húzzák keresztül azonnal. És sajnos ez nem mondható el Egyiptomról, úgyhogy aggódom. Sőt, hát már azon gondolkodunk, hogy ö, majd hogyan reagálunk a 30-ára és az utána következő eseményekre mert a golf együttműködési tanácsban is valószínűleg ez téma lesz a tüntetés után, maga a tüntetés. Nem érdekel igazán, hogy az izraeli média mit mond rólam. Az igazság az, és én pontosan ezt mondtam el a külügyi tanácson is, hogy míg van esély, és Ramallahban és Jeruzsálemben is elmondtam ezt, a megbékélésre és a kétállami megoldásra, addig azt támogatni kell. Nem elég szavakat hangoztatni, hanem ki kell állni amellett, amit mondtunk, és amíg az utolsó remény sugár megvan, addig én a megállapodásokkal kapcsolatban korábban leszögezett európai álláspontot fenntartom. A fenntartható békének ez az útja, és ugyan sok minden ellene mutat ennek, de Izraelben is elmondtam ezt, Jeruzsálemben is, és máshol is, Cisjordániában is, hogy a legfontosabb az, hogy ezen az alapon tovább lépjünk. Bármi is történik. Kerry külügyminiszter, és azzal kezdte fellépését, hogy ezt a témát első között tűzte napirendre, és neki elég hiteles múltja van ezen a területen, tehát eh, talán a következő hetek során sikerül elérnie valamit, ami valamilyen tárgyalásra vezet majd a szemben álló felek között. De persze az Európai Unióra is szükség van ehhez, ezt ő maga is tudja és elmondja, és én is mondom, hogy mi pedig támogatjuk őt ebben. A külügyi tanács sok mindenről beszélt, de végül is ö, arról döntött, amit én is eddig is mindig képviseltem, hogy támogatnunk kell Kerry erőfeszítéseit, majd júliusban visszatérünk arra, hogy mit sikerült elérni. Tehát ö, az amerikaiakkal együttesen, vagy legalábbis ugyanazt mondva próbálunk fellépni, mind Izraelben, mind a palesztin hatóság eh, elnökével tárgyalva, Abbas elnökkel tárgyalva. Szíriáról szólva. Question about Iran's part. Ugye Irán kapcsán és Afganisztán kapcsán eh, is felmerül Szíria ezek párhuzamos és egymással összefüggő problémahalmazok. Ami az iráni szerepvállalást illeti, ezzel kapcsolatban sok vélemény van, de a legfontosabb az, hogy mindenki úgy érezze, hogy részt vesz és részt is kell vennie a békéltetésben a szíriai nép ö, békés jövőjének megteremtésében. Önök is jártak ott. Mi megpróbálunk az ensz kéz a kézben fellépni, de sok kompromisszumot kell vállalnunk, ezeket most nem tudom kifejteni. Ban ki tehát támogatjuk minden erőfeszítésében. A biztonsági tanácsban is téma a dolog nyilván, és abban, ahol ott, ő, amit ott mond erről, azt mi is támogatjuk. Az ENSZ mellett kiállunk a jövőben is. Kézen úrnak is köszönöm a megjegyzést, amelyel a szerbiai fellépésünket értékelte, de még Szíriáról röviden. A tanács 12 óráig tanácskozott arról, hogy mit is kéne tenni, hogy koherens és kiegyensúlyozott legyen a fellépés. Az egyetlen megoldás a politikai. El kell jutni tehát addig, hogy felvázolódjanak politikai megoldások, és ha sikerül ilyeneket konkrétan felvázolni, bár ezek egyelőre mégis nagyon sokfélék, akkor a harcok is enyhülnek majd. Van, aki azt mondja, hogy nyilvánvalóban kéne a, az ellenzéket támogatnunk, mások szerint ez csak eszkalálná az erőszakot, és akkor majd más pártok fogják egymást ölni. Fontos tudnunk, hogy a politikai folyamat beindításán dolgozunk. Ez a hosszú távú béke feltétele és egy kicsit őszinte leszek most, ami eddig történt, az mind az én érdemem, mert a tagállamok ugyan sokat beszélnek, de nagyon különböző képen lépnek föl, nem tudnak megegyezni egymással, és bizonyos témák felhasználhatatlanok, még a tagállamok számára is. Tehát én azon dolgozom, hogy Európa, az európai tagállamok egységes véleményt tudjanak képviselni, és egy közös politikai stratégiában megegyezzünk. Ez lehet, hogy nem holnap történik meg, de minél előbb meg kell történnie, mert csak így szüntethető be a harc. 1,25 század millió eurót költöttünk eddig Szíria kapcsán humanitárius segítségnyújtásra, de nagyon kényes, nagyon bonyolult a helyzet, az ottani ellenzék sem egységes, és sajnos Európa sem egységes. Törökország kapcsán az izoláció és a kapcsolatfenntartás dilemmájában én mindig a kapcsolattartás híve vagyok, de konkrét céllal. Tehát fenn kell tartanunk a párbeszédet, de ezen a párbeszéden belül erőteljes, világos üzeneteket kell megfogalmazni, és a török nép érdekében, amely azért többségileg Európa párti, ezt fenn kell tartani, ezt az esélyt. Az én személyes véleményem az, hogy Törökország egyszer az EU tagja lesz. Tudom, hogy ezzel nem értenek sokan egyet. Energy and telecommunications. I can give you the... Ö, energia ügyben és Koszovó ügyben, hogy telefonszámot adjak meg önöknek, azt most nehéz lenne, de a miniszterelnökök tárgyalnak egymással. A Telekom fejezet, amely meglehetősen bonyolult, ugye, hogy hogy lehet, ja, hogy lehet új telefonszámot adni egy országnak, ami még nincs elismerve nemzetközileg, ez egy érdekes technikai kérdés, most ezzel küzdünk, hogy mi legyen Koszovó hívószáma. De tart a folyamat, nehéz kérdéseket tárgyalunk, újszerűeket, de dolgozunk rajta. Szíria kapcsán még egyszer vissza kell térnem a témához, hogy az ellenzéket hogyan támogatjuk. Gaziantepben van egy állandó képviselőnk, akivel hamarosan találkozunk, és az Co is jelen van, meg a DEFCO is, tehát zajlik a segítségnyújtás. Katár kapcsán majd a GCC ülésen szombaton és vasárnap látjuk, hogy mi változott, és mi változik emiatt, de azzal egyetértek, hogy fenn kell tartanunk a kapcsolatrendszert, és ez a GCC ülés tárgyát is képezi amelyen társelnök lesznek, mielőtt Brunájba megyek tovább Bahrainból. Very, very long meeting with the president. Az elnök egy nagyon-nagyon hosszú párbeszéden volt a civil társadalom, az emberi jogok tisztelben tartásáról. Nagyon fontos, hogy, hogy az ellenzék tagjaival is képítsék a kapcsolatot. Az ország érdekei most sokkal fontosabbak, mint bármikor illetve az, hogy mi történik az elkövetkező néhány napban rendkívül fontos. Elmondtam az elnöknek, hogy a különböző kormányzó kinevezésével az emberek mit gondol, kapcsolatban mit gondolnak. Elmondtam, hogy a, hogy, az el, hogy a választás nem egyelő a demokrációval, demokráciával, hogyha valakit megválasztanak, az csak része a demokráció, demokráciának. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan alakul a helyzet. A tagállamok csapatai figyelnik majd a helyzetet, nyomon követik, és természetesen a civil társadalmat is segítjük, de nagyon szeretnénk, hogyha nyugodt körülmények között tudnak meghallgatni a civil társadalom hangját, és remélem, amikor legközelebb ez szóba kerül, akkor már ez tény lesz. De hát a kormánynak ahhoz képes kell cselekedni, hogy az emberek mit gondolnak. Tenok úr, Ukrajna kapcsán. Köszönöm, amit Szerbiával kapcsolatban elmondod. Nos, igen, közel-kelettel kapcsolatban is cselekedni kell. Nos, Szerbiával és Koszovóval, Koszovó megmutatta, hogy mit tudunk csinálni, mit tudunk elérni. De hát nem csak itt próbálkozunk, például a szomáliai példa is ezt mutatja. amit a szomszédságban el tudunk érni, az is mutatja, hogy közösen igenis képesek vagyunk eredményt elérni. Tehát Ukrajna. Igaza van. Mi a jelentése, szimbolikus jelentése annak, ha nem kapják meg az aláírást? Mi meg szeretnénk ezt tenni, de hát nekik is van kötelezettség, vannak kötelezettségeik. Nem csak arról szól ez, hogy az egyén mennyire fontos, hanem a szelektív igazságszolgáltatás, illetve a bírói reform is rendkívül fontos. Pontosan tudják, hogy mit kell tenniük. Nagyon jó ülésre került sor a miniszterelnökkel hétfő este a külügyek tanácsának végén. Én is ö, egyeztettem vele, és aztán Stefan Füle is. Remélem, hogy előbb-utóbb meg tudjuk ezt oldani. Az ő, érdekük és reményünk is. Tajvannal kapcsolatban fontos az, hogy az ASEAN és a kereskedelem kérdését meg tudjuk oldani, ami pedig a szembevőszéket illeti három dolgot. Hadd mondjak, nagyon fontos az, hogy a számbevőszék jó jelentéseket készítsen, a jelentéstek több részével egyetértek, csalódtam, hogy ilyen hosszú megjegyzéseket kellett ö, csatolni a vázlathoz, de sajnos aztán egyik megjegyzésünket sem fontolták meg. A 15 fejezetből 14 negatív volt, de ha elolvassuk a jelentés, az nem negatív, sőt elég pozitív. Tanulni kell belőle nyilván, de hát ez a számövőszék értelme, megmondják nekünk, hogy hol lehet még javítani. Őszintén szólva szeretném volna, hogyha mindezt máshogy prezentálják nagyon-nagyon sok olyan sajtójelentés van, ami nem megfelelő. Hogyha Stefán most itt lenne, akkor elmondaná, hogy azt, ö, azt olvassuk, hogy ö, egy milliárd euró bizottsági pénzt költöttek el. Ebből 40 millió, az igaz? Az a 960, másik 960 millió, az nincs elköltve. Aztán az is nagyon fontos, hogy a civil társadalmat támogatjuk, a nőket, hogy legyen, legyenek személyigazolványaik, hogy hozzájuthassanak az egészségügyi ellátáshoz. Fontos, fontos projektek ezek. A, a Task Force által eldöntött projekteket csak akkor tudjuk csinálni, hogyha, az, e, hogyha megvan erre az engedély, a költségvetési engedély, a többi pedig nem, tudtunk el, nem tudtuk elkölteni, egyébként pedig kritikus jelentésekre van szükség. Elnök, köszönöm. Szájfi asszony. Merci, monsieur le président, euh, madame la haute représentante. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kérdésem arra irányul, hogy a számvevőszék jelentése Egyiptomról mit mondott ki, és hogy önnek mi erről a véleménye. Ugye az volt a címe a dossziénak, hát a címében az szerepel, hogy, hogy Jók a szándékok, de nem hatékony még a rendszer. Tehát kritikus volt nagyon a jelentés. És az átláthatóság hiánya, az emberi jogok nem érvényesülése kapcsán önnek nem az a véleménye, hogy ugyanezt a környék más országairól is el lehetne mondani? és hogyan lehetne valamit elérni hatékonyabb politikával ezen a területen. Ugye a június 22-i eh, vagy 30-ai tanácsülés kapcsán szeretnék további részleteket megtudni annak a napi rendjéről és témáiról, ha lehetséges. Grazie. Grazie. Köszönöm, köszönöm szépen, megköszönöm, hogy eladogadott itt ide Eston asszony. Nagyon sok a prioritás, de egy olyan kérdést szeretnék föltenni önnek, ami az elkövetkező napok prioritása. A tunéziai demokratikus átmenet a témám. Úgy tűnik, hogy saját pályára lép az alkotmányozó folyamat, a civil társadalmat illetően, illetve az alkotmányozó nemzetgyűléssel kapcsolatban. Hogyha Tunéziában eredményesen zárul ez a folyamat, akkor azt gondolom, hogy az egész régió számára példaértékű. Azt gondolom, hogy nagyon jó a kiindulási alap. Néhány kiavításra, kiigazításra még szükség van az alkotmánytervezetben. Vannak dolgok, amelyeket, el, amelyeket nem tud elfogadni, például a civil társadalom. Például a sajtó szólásszabadsága nem valósul meg, és de a sajtószabadság nem fog, nem történik meg, aztán a gyakorlással is vannak gondok, az igazságszolgáltatásban is, illetve a bírói legfelsőbb tanácsnak is függetlennek kell lennie. Annak is megvan a veszélye, hogy az elnök és a miniszterelnök Mm, konfliktusa nem teszi kormányozhatóvá az országot. Nos, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban egyfajta nyomást kell gyakorolni az országra, hogy a civil társadalom hallathassa a hangát, ugye az elkövetkezendő, az elkövetkezendő hetekben le kéne zárni, különben már túl késő lesz. Köszönöm. Vielen Dank, äh, Frau hohe Beauftragte. Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő asszony, Elmár Brock elnökünk beszélt a Kairói Alapítvány és az Adenauer Alapítványjal szembeni előítéletekről, és azt kell, hogy mondjam, nagyon abszurd az, ami Egyiptomban történik. Ott Egyáltalán nem létezik gyakorlatilag jogállam. Kérem, vizsgálja meg ezeket az ügyeket. A kormány azt mondja, nem befolyásolhatja az igazságszolgáltatást. Az igazságszolgáltatás viszont azt mondja, hogy most nemzetközi elfogató parancsokat fognak kiadni, ami azt jelenti, hogy az 53 szóban forgó elítélt egyáltalán nem utazhat immáron, nem csak a Konrad Adenauer alapítvány munkatársait illeti ez, hanem amerikai állampolgárokat is. Madeleine Albright, a korábbi külügyminiszter, a, az elnöke az érintett intézménynek, valamint McCain szenátor is érintett az ügyben. Kérem, kísérje figyelemmel, hogy születik-e nemzetközi elfogató parancsa vagy sem, hiszen ennek hogy ez megtörténik, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek ránk nézve. És kérem, nézzen utána a civil szervezetekre vonatkozó törvényeknek is, nem csak Egyiptomban, hanem Ekvadorban is születőben van egy ilyen törvény, amely civil szervezetek működését korlátozza. Sőt, Oroszországban is orosz civil szervezetek kötelezettséget kell, hogy vállaljanak arra, hogy külföldi szereplők ként neveztetik meg magukat, hogyha nem orosz civil szervezetekkel is kapcsolatot tartanak. Ez a civil társadalmat veszélyezteti, kérem, figyeljen oda az ez irányú fejleményekre, és előre is köszönöm ez irányú igyekezetét. Köszönöm szépen. Főképviselőasszony, kérem tisztázza azt, amit az 1 milliárd euróról mondott a számbevőszék megítélése szerint ezt nem hatékonyan költötték el, egészen pontosan így fogalmaztak. Ön azt mondja, hogy 40 milliót költöttek csak el az 1 milliárdból. Ez nem lehet pontos adat. A számvevőszék nem csak olyan pénzről beszél, amelyet az idén költöttek el, hanem 2007 és 2012 között. Hát nem értem, nem látom tisztán ezt a dolgot, és ön és főle biztos úr részéről nem érkezett elég információ erről, hiszen ez szerepel a médiában, és hát nem azt szeretnénk, hogy a közvélemény feltétlenül ezzel azonosítsa az Európai Unió külpolitikáját, főként válságidőkben, nagyon veszélyes ez, tehát fontos, hogy világos válaszokat kapjunk. Továbbá ön elmondta, hogy a tettek számítanak, nem a szavak, teljesen egyetértek. Június 19-én tette egy nyilatkozatot, miután Egyiptom külügyminiszterével találkozott, elolvastam ezt a nyilatkozatot, és Jónak tartottam, amit az átláthatóságról, a demokráciáról, az emberi jogokról, a civil szervezetekről mondott, illetve vártam, hogy majd erről szól a közlemény, de semmi nem állt benne er- ezen témákról. Ezt furcsának tartottam, kinek szánt ezt a nyilatkozatot, és miért nem láthattunk semmit a nyilatkozatban, vagy nem hallhattunk semmit az általam említett témákról, hiszen a tagállamok, a parlament ezeket fontosnak tartják, és mind az egyiptomi nép, mind az egyiptomi kormány fontos, hogy hallja ezeket a szavakat. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Esten asszonynak is. Két felvetésére térnék vissza. A kül, külügyi tanácsban az éghajlatváltozásról és az éghajlatváltozással kapcsolatos diplomáciáról is beszéltek, ez természetesen a demográfiai fejlődés, fejleményekre is kihat, ha jól tudom, az éghajlati menekültek, környezeti menekültek témában nincs stratégiája az LKS-nek, és a, az EKSZ nyilatkozatában sem olvashattam erről semmit, érdekelne, hogy miért van ez így. Másodszorban Pakisztán és Jemenről is szólt, mindkét országban drónokat vetnek be, sok civil esett ezen drónok áldozatául. Itt a parlamentben beszéltünk az ENSZ megbízottjával erről a témáról, és fontosnak tartom, hogy legyen egy közös álláspontunk, miszerint elítéljük az ilyen jellegű emberölést, és érdekel az is, hogy a vita részét képezte-e ez, és hogy lesz-e egy politikai párbeszéd a terrorizmus elleni harcról Pakisztánban. Fontos, hogy az Európai Uniónak legyen egy közös politikai álláspontja ebben a témakörben, beleértve a nemzetközi humanitárius előírások és jogszabályok megsértését is. Köszönöm. Esten asszony. A Euronest társelnökeként szeretném elismerésemet kifejezni, hogy a, nyugat, a keleti partnerséggel és a Vilniuszi csúcssal is kiemelten foglalkozott, és hát ez egy rendkívül fontos időszak, kulcsfontosságú időszak most. Fontos, hogy a keleti partnerség országainak a külügyminisztereivel is beszéljen július 22-én. Ami rendkívül fontos, és ön is beszélt erről, az, hogy fontos elérni azt, hogy ne érezzék úgy ezek az országok, hogy rájuk erőltetünk bármit is, értékeket vagy egyéb más dolgokat. Ami engem aggaszt, az, hogy nem igazán figyelünk oda a dél-oszétiai hosszantartó konfliktusra, a hegyi karabahi konfliktusra, a nyeszteren túli területekre. Sok-sok aggasztó jel érkezik ezen régiókból. Hogyha erősíteni akarjuk a szerepünket és a súlyunkat latba akarjuk vetni, fel kell hívnunk a figyelmet ezen problémákra is. Közvetlenül a szomszédságunkban zajlanak ezek a folyamatok, mindent meg kell tennünk, hogy az érintett országokban növeljük befolyásunkat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Esten asszonyt. Mindig örülünk önnek. Két dolgom lenne. A Belgrád-Pristina párbeszéd kapcsán ön azt mondta, hogy a két miniszterelnök tárgyal. Ez tény, de mennyire objektív az értékelés, hiszen ön kezdeményezte ezt az egész folyamatot, nyilván sikeresnek látja. Ha most bármi történik, ami az ön imidzsét ronthatja, vagy az egész folyamatot kizökkentheti, az önnek is személyes kudarc. Ezért azt szeretném öntől inkább kérdezni, hogy ön képes-e túl gondolkodni ezen a párbeszéden, és azt is látni és ösztönözni, hogy majd ez után mi legyen, és esetleg az EU felvete a miniszterelnökök számára végső megoldás modelleket. Albánia. Tiránában parlamenti választások voltak, általános választások múlt hétvégén. Ez tesztelte az albán demokráciát. Úgy tűnik, hogy egyelőre jó eredményekkel. Volt ugyan egy tragikus baleset, de ezt leszámítva a választások normális körülmények között zajlottak, és úgy néz ki, hogy progresszív erők kerültek ki a választásokból. Ezt az átalakulást most gyorsan meg kéne támogatni. Önnek mi a stratégiája erre? hogy működő államok legyenek a Balkánon. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt Estanasszony, itt vagyok. Törökországgal kapcsolatos a kérdésem. Támogatom azt a stratégiát, hogy fenn kell tartani a kapcsolatokat, ahogy Oroszországgal is, de lenne egy kérdésem az emberi jogokra vonatkozóan, és Bulgária és Törökország kapcsolatára vonatkozóan. Tulajdon jogi kérdések merülnek föl a Bulgáriába átmenekült emberek tulajdona kapcsán. 2008-ban a parlamentnek volt egy állásfoglalása ugyan ebben a témában általában véve, de nem kéne ezt most újra napirendre tűzni és konkretizálni? Ami a békéltetési stratégiát illeti pedig, ezt a stratégiát világosabban kéne megfogalmazni. Arról is szó kéne, hogy legyen, hogy, hogy, hogy a, a fekete tengerben található energiaforrásokat hogyan és kinek lehetne felhasználnia. Itt a tárgyalások elhalasztásának kérdése is felmerül. Szefer asszony, ön az emberi jogokra kérdezett rá az átláthatóságra a jelentés kapcsán, és hogy ez a szomszédos országokra is esetleg ugyanígy igaz. Valamennyi országban, amelyben átalakulás zajlik, fontos, nagy gondok vannak azzal, hogy hogyan lehet az emberi jogokat garantálni, és az átlátható működést. De azok a jelentések, amelyek majd kijönnek mostanában, azok még főleg a drámai változások előtti időszakot értékelik. Tehát az új kormányok, még hogyha sok nehézséggel küzdködnek is az emberi jogok garantálása területén, mindenképpen akarják azt, hiszen azért döntötték meg az előző rezsimeket. Tehát azok eleve nem akarták garantálni az emberi jogokat, ezek szeretnék, csak nem képesek még, és nagyon tapasztalatlanak. Nyilván káosz van. És Szíriában különösen, de Tunéziában is érzékelhető volt, hogy én voltam az első ember, akinek megegették egyáltalán, hogy civil szervezeteket találkozzon, és azok is egymással leüljenek tárgyalni. Tehát, ha lassan is, de kibontakozóban van egy párbeszéd az emberi jogokról, és azoknak az érvényesítése is cél legalábbis. Ez a nagy felfordulás sokak véleménye szerint rövid időn belül működőképes demokráciák megszületését fogja generálni, hiszen mindig ez volt a helyzet a múltban, ilyen fordulatok után, de ez egy rögös út, az átláthatóság, az emberi jogok ügyében még hosszú út áll ezen országok előtt, és akkor a perfekcióról még nem is beszéltünk. A GCC e hétvégi ülés egy rendes ülés, a rendszeres ülések között. A bilaterális kapcsolatok képezik az egyik tárgyát. A kereskedelmi megállapodások véglegesítésének lehetősége bilaterális alapon a vízum kölcsönös elismerésének kérdése, illetve egyéb regionális problémákat is fel fogunk vetni. Szíriáról is szó lesz nyilván, és Egyiptomról is, és remélem, hogy a saját aggodalmainkat is megfogalmazhatjuk majd ott az emberi jogi ügyek kapcsán amikor szombat délután odaérek, mert előtte itt a tanácsülésen veszek részt, remélem, hogy már addigra is eredmények lesznek. Tunéziát nagyon szorosan követjük az eseményeket, és az alkotmány kapcsán is, meg a működés kapcsán is a tunéziai kormányjal kapcsolatban állunk. Általában nyílt, a miniszterelnök most is itt volt Brüsszelben kedden. Én még eh, a külügyi tanácson ültem, de Barozó úrral és Rompoy úrral is találkozott a tunéziai miniszterelnök, és nagyon gyümölcsözőek voltak ezek a párbeszédek. Pöttering úr kérdésére. Az NGO-k ügyében önnel száz százalékban egyetértek. Magam kezdeményeztem a legfontosabb civil szervezetekkel kapcsolatot és párbeszédet Egyre gyakrabban látjuk ezt, nem csak egy vagy két országban. Egyes országokban mondjuk félreértés veszi körül a koncepciót egyáltalán, más országokban meg pontosan tudják, hogy a civil szervezet mit jelent, és pont ezért próbálják elnyomni őket mindenképpen azon vagyunk, hogy csoportosan hogyan tudunk tenni valamit az NGO-k érdekében, mert minél több ország áll össze ennek érdekében, annál nagyobb az esély, hogy valamit elérünk. És persze a külföldi NGO-kra szükség van minden országban, és ezt sajnos nem értik, vagy nem akarják érteni, vagy tudatosan korlátozni akarják. Nem értik meg, egyes országokban, hogy milyen nagy előny az, amit az NGO-k nyújtanak a kormányzáshoz is. Mi megpróbáljuk az EU részéről elérni, hogy ezeket meg tudjuk védeni. és teljesen egyetértek azzal, amit, amit szóvá tett, és dolgozunk az ügyen. Ami pedig az 1 milliárd euró kapcsán a félreértést illeti, ezek korábban döntött pénz. A számvevőszék feladata az, hogy egy bizonyos időszakban vizsgálja a külügyi szolgálat működését, és rámutasson arra, hogy mennyire hatékonyan és átláthatóan költöttük el a pénzeket. Ez számomra fontos és hasznos elemzés. Ugyanakkor azok a megjegyzések, amelyeket a jelentés kapcsán Egyiptom felé megfogalmaztunk, azok épp ilyen fontosak, és ezeket a mi megjegyzéseinket is jó lett volna, ha a számvevőszék is felvette volna a saját elemzésébe. Egy kicsit drámaimnak mutatja be a képet, mint az valójában. Mi nagyon körültekintő elemzést végeztünk előzetesen arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet hatékonyan elkölteni a pénzünket. Itt arról is szó van, hogy ö, egyesek ö, nem értenek egyet a költségvetési támogatással, mint eszközzel egyáltalán máshol ezt szorgalmazzák, ugyanígy a befogadó országoknál is kétféle vélemény van, és tehát az világos, hogy van, aki ezt ellenzi. Erről lehet vitatkozni. Erről kell is, és történelmi perspektívában, a médiában lehet párbeszédet folytatni. Másfelől ezekben a új demokráciákban még kaotikus a helyzet, és nagyon nehéz a helyzet. És a stabilitáshoz kell egyfajta külső pénzmag segítség, hogy a helyiek létre tudják hozni azokat a jó projekteket, amelyeket akarnak. A demokrácia alapépítkezéséről van szó. Aztán néha persze ezeket a pénzeket nem pontosan arra költik el, amire miattuk tehát csak azért nem kap egy civil szervezet pénzt, mert a kormány rossz, hanem akkor kap tőlünk egy civil szervezet támogatást, hogyha egyértelmű, konkrét célokat követ egy rossz kormányzás mellett. És sőt, én szeretném azt, hogy még több támogatást tudjunk nyújtani ezeknek. Nem mondom egy nő jogi szervezetnek azt, hogy ha kormányotok ezt nem végzi ezt a feladatot, akkor ti megkapjátok a pénzt arra, hogy ti majd elvégeztessétek. Szó sincs erről. Csak hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. A, ami pedig az újságokat és a címsorokat illeti, e, ezek általában nem tudják részletesen feltárni azt, hogy mi zajlik. Szükség van ezekre, de hát gyakran uh, felületesek ezek a beszámolók. Most egyet kiemeltek 500 nyilatkozatból, amelyet tavaly tettem, és én tudok másik 50-et találni, ahol itt a kirakadott, kirakadott mondatommal ellentétesen nyilatkozom. Tehát ez egy ez nem így működik, úgyhogy nem is kell, hogy megvédjem magam, mert én minden nyilatkozatom mögött ott vagyok, és a, a nyilvános és a zárt üléseken is koherens dolgokat mondok. Én eltökélt vagyok amellett, hogy ezeket a fiatal demokráciákat támogassuk ezekben az országokban, mindenhol, ha lehetséges, és Egyiptomban különösen. Tehát, ha kirakadható esetleg egy fél mondat abból, amit mondtam, ami nem ezt jelenteni, ennek ellenében ott van száz másik. A Lockbiller asszonynak a menekültügyi kérdésben azt tudom mondani, hogy amikor tárgyaltam about the impact of flood erről a kérdésről, és ugye árvizek és természeti katasztrófák áldozatai kapcsán, ugye Pakisztánban a két évvel ezelőtti árvíz kapcsán, amikor együttműködtünk ezekkel a kormányokkal, és láttuk a, azt a pusztítást, amit a lárvíz végzett a falvakban, akkor egyértelmű volt számunkra, hogy igen, itt a klímaváltozás van a háttérben, és ez csak rosszabb lesz. Ezek az árvizek már ott most is évente visszatérnek, és ö, ö, ezek a rövidtávú tervek nem fogják megvédeni a falvakat. Ezért kell magasabb szinten gondolkodni, és abban is gondolkodni, hogy a lakosságot át kell telepíteni. Ez egy nagyon kényes, nagyon fontos lépés, ahol már nem lehet gyakorlatilag növényt termeszteni, mert azt minden évben elmossa az árvíz, onnan ki kell telepíteni a lakosságot. Bilaterális kapcsolatainkban ebben is próbáljuk támogatni a helyi döntéshozókat, de ne, nyilván nem ez az egyetlen altéma, ami uralja a fő témát. Ami a drónok alkalmazását illeti, erről soha nem volt közös állásfoglalás a tanácsban. Utána nézek majd, de tudomásommal nincs erről állásfoglalás Pakisztán kapcsán azonban persze folyamatosan ez is téma. Pakisztán egyre ö, ö, jobban tárgyal velünk, ö, de nem formálisak ezek az egyeztetések még. Se. Keleti partnerség kérdése. Abházia, Dél-Oszétia, Hegyi Karabach, nyesztenen túli területek. Nagyon fontos, van egy külön megbízottunk, aki és tudom, hogy már járt itt önöknél is, aki nyomon követi a grúziai eseteket, a grúziai helyzetet, a hegyi Karabach helyzetét és Déloszétiát. Nos, úgy gondoltuk, hogy, hogy Grúzia drótkerítéseket állított fel, és az orosz csúcson ezt meg is vitattuk úgy gondoltuk, hogy ez új feszültségeket szül majd, és új feszültségekről beszélhetünk egyik Karabachban is. Úgyhogy igenis foglalkozunk ezzel, és adni ezt túli területekkel. Remélem, hogy a moldáv stabilitás segít a helyzetem. Szerintem meg lehet oldani ezt a helyzetet, komoly esély van rá, és az 5 plusz 2-es megoldást támogatjuk mi, ez, mi is. Kuchen úr, Kukán úr, köszönöm szépen a elismerő szavakat szerb-koszovai kérdésben. Szerintem minden már nem nagyon van szerepünk. Az én mandátumomat messze meghaladja az, hogy ők hogy oldják majd meg ezt az ügyet, de azt hiszem mindkét miniszterelnök számára világos az, hogy mi is szeretnénk továbbra is részt venni a párbeszédben. Sok minden megoldódott, de még azért vannak megoldatlan kérdések. Tiranában is történnek dolgok. Nemrégiben jártam Albániában. Találtam az előző és a, az új kormány képviselőjével is. Vannak ott is lehetőségek. Lucsev asszony, Törökország, mennyire, mire van remény, hogy lehet előre jutni. Hát azt hiszem, hogy az előző kérdésemmel válaszoltam erre, ami a Fekete-tengert illeti ezzel kapcsolatban lesz nem sokára egy konferencia. Én magam nem megyek el, de azért képviselve lesz a külügyi szolgálat. Nagyon fontosnak tartom a, az energiai az energetikai forrásokat ezen a területen. Köszönöm. Köszönjük szépen a vitát. Nincs több időnk, így le kell zárnom a vitát, további szép hetet kívánunk, és köszönjük szépen Esten Várónő, hogy időt szakított ránk. So.